Dzień dobry, witam Państwa. Będziemy powoli zaczynać. Jó reggelt kívánok! Kezdjük meg a munkánkat. Úgy gondolom, hogy többnyire itt vannak, egyes napi rendi pont a napirend elfogadása. Úgy gondolom, hogy elfogadhatjuk a napirend tervezetet. Az interneten is közvetítik a mai ülést. 16 nyelven van tolmácsolás, hármas napi rendi pont, amennyiben nincs ellenvetésük, akkor úgy tekintem hogy a január 22-23-i könyvét elfogadtuk. Következzen a szavazás. Négyes napi rendőpont a fehérje növények ösztönzésére irányuló európai stratégia. a fehérje és hüvelyes növények termesztésének ösztönzése az európai mezőgazdasági ágazatban. Ezek a növények alapvető fontosságú szerepet játszanak az európai mezőgazdaságban. Az állati takarmány egyik fontos összetevőjéről van szó. az EU mezőgazdaságának az állattenyésztés az egyik fontos területe, ágazata még nem járunk a munka végén, igazából a folyamat elején tartunk 2018 végére az Európai Bizottság egy EU protein terv készítését ígérte meg, és 2019-től folytatódik majd a munka. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés hozzájárult ahhoz, hogy az Európai Bizottság munkája felgyorsulhasson. Az Európai Bizottság figyelembe veszi a véleményünket, szempontjainkat, jelentésünket, és a bolgár elnökség is szeretné bevenni egy agri-fish tanácsülés napirendjébe ezt a témát a közeljövőben. Denano úr további részleteket fog ismertetni, és meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Úgy gondolom, hogy a lényegét elmondta ennek a jelentésnek, hogy miért fontos ez a jelentés, nem fogom ezt megismételni. Szeretnék csak köszönetet mondani azoknak, akik lehetővé tették, hogy elkészüljön a jelentés a mezőgazdasági szövetkezeteknek, a tudományos szakembereknek, illetve minden árnyék előadónak, akik lehetővé tették, hogy módosítsuk, és hogy egyensúlyt alakítsunk ki a vélemények között. Köszönetet mondok az asszisztenseknek is, akik segítettek a munkában a e, jelentés e, e, összegzi a protein európai helyzetét. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Még egyszer üdvözlöm mindazokat, akik jelen vannak, az Európai Bizottság képviselőit is és kezdjük meg most a szavazást. Egyes módosító Bové úr mellette, ellene. Ellenőrizzük. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de azért ellenőrizzük. Köszönöm. Elutasítva. Kettes módosító ki van mellette, elfogadtuk. Egyes kompromisszumos, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 281-es módosító mellette, ellene elutasítva. 282 mellette elfogadtuk. Kettes kompromisszumos javaslat, módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 127-es módosító mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Négyes kompromisszumos módosító. Megnyitom a szavazást. Bocsánat, mondja az elnök, hármas kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Köszönöm, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes kompromisszumos módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Köszönöm. 33-as módosító ki van mellette, ki van ellene, elutasítva. Ötös kompromisszumos módosító. Megnyitom a szavazást. Ellenőrizzük a 33-as módosítót, megnyitom a szavazást. kedves barátaim, nagyon szoros az eredmény, úgyhogy jó is, hogy ellenőriztük. Ötös kompromisszum, most megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Az NV 5-ös módosítóra térünk most át. Ki van mellette? Köszönöm, elfogadtuk. Következzen most a 147-es módosító ki van mellette. A es bekezdés köszönöm, elfogadtuk. 148-as módosító mellette. Nem, Bocsánat, a 152-es, mondja az elnök, ki van mellette. Ellenőrizzük? A 147-est. Jó, akkor ellenőrizzük a 147-est, megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie. Szavazást lezárom. Elutasítottuk, köszönöm. 152-es, ki van mellette? Ellene. Odrzucona jest poprawka 147. E, w takim razie... A 147-es tehát elutasítottuk, úgyhogy szavaznunk kell a 148-asról is. Ki van mellette? Ellene? ellenőrizzük a 148-ast, megnyitom. Zamika Buszoványi. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 149-es ki van mellette. Ellene. Ellenőrizzük a 149-est, megnyitom a szavazást. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Egy szavazaton múlt. Most a 152-esről szavazunk. Ki van mellette? Ellene. Elutasítva. 155-ös mellette. Ellene. Elutasítva. Hatos kompromisszum. Megnyitom a szavazást a hatos kompromisszumról. A szavazást lezárom. 164-es Hausling úr, ki van mellette? Ellene? Ellenőrizzük a 164-est, megnyitom a szavazást. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Következzen most a hatos kompromisszum. Hetes kompromisszum, bocsánat. Hetes kompromisszum Megnyitom a szavazást. Zamekam buszolani. Szavazást lezárom. Köszönöm, elfogadtuk. Következik a 172-es módosító, ki van mellente, ellene. Elutasítottuk. 175-ös mellette. Elfogadtuk. 176-os mellette ellene elutasítva. Ellenőrizzük? Jó, rendben, akkor a 176-osról megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elutasítva. 177-es mellette. Ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 178-as mellette. Elfogadtuk. 180-as mellette. Ellene. Elutasítva. 181-es módosító mellette, ellene. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elutasítva. 182-es módosító mellette, elfogadtuk. 183-as mellette, Nem, nem. Most a nyolcas kompromisszumról szavazunk, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 193-as módosító mellette, ellene, elutasítva. 194-es mellette, ellene, elutasítva. Kilences kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Következik a 205-ös módosító. Ki van mellette? Ellene. Elfogadtuk. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. E, egy szavazaton múlt, elutasítottuk. Következik a tízes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Következik a 202-es módosító mellette, ellene elutasítva. 212-es mellette, ellene, elutasítva. Ellenőrizzük a 212-est, megnyitom a szavazást, 212-es tehát, a szavazást lezárom. Következik a 215-ös mellette, ellene elutasítva. 216-os mellette, ellene elfogadtuk, de azért szerintem ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elutasítva. 217-es ki van mellette, ellene elutasítva, 11-es kompromisszum, megnyitom a szavazást, a szavazást lezárom, Tizenkettes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. 224-es módosító, Buda és Dancila kollégák. Dancila asszony most miniszterelnök. Ki van mellette? Ellene? Elutasítva. De azért ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. 13-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. 233-as módosító mellette. Ellene. Elutasítva. 14-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Következik a 235-ös módosító mellette, ellene, elutasítva. 15-ös kompromisszum. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. 247-es módosító mellette. NV 32 mellette, ellene elutasítva. 15-ös konszum. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Most következik a 247-es módosító. Mellette? Ellene? Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 248-as mellette, ellene, elutasítva. 249 mellette, ellene, elutasítva. 250 mellette, ellene, elutasítva. 252 mellette, ellene, elutasítva. 253 e, mellette elfogadtuk, 255 mellette elfogadtuk, 256 mellette ellene elutasítva, NV34 mellette elfogadtuk, 258 bocsánat, 259 mellette elfogadtuk. 16-os kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Tehát megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Következik a 17-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. Tizennyolcas kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 285-ös módosító, ki van mellette, elfogadtuk. NV29, mellette, ellene, ellenőrizzük. NV29, megnyitom a szavazást. Tehát az NV29-ről szavazunk, most lezárom a szavazást. Sokan nem emelték fel a kezüket, annyi baj legyen. 289-es. Ellenőrizzük. Elfogadtuk. 336-os, nem. Következik a 18A módosító mellette. Elfogadtuk. 19-es kompromisszum Megnyitom a szavazást a 19-es kompromisszumról. Koszovanie. Lezárom a szavazást. És folytatjuk a 297-essel. Mellette, ellene, tart elutasítva. 298-as mellette, elfogadva. 300-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 20-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A kompromisszumot elfogadtuk, következik a 309-es módosító mellette, ellene, ellenőrizzük, tehát a 309-es módosítóról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Következik a 312-es mellette, ellene. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. A 312-esről szavazunk tehát. Lezárom a szavazást. elutasítva. 21-es kompromisszumban nyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Következik tehát a 326-os mellette, ellene, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 326 poprawka. Zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást elfogadva. 337-es mellette, ellene, elfogadva. Következik. 204-es módosító. Caputo és Donano módosító mellette elfogadva. 29-es módosító Donano és Andrew urak mellette. Nem, nem. Akkor... Akkor a 22-es kompromisszum következik. Megnyitom a szavazást. Tehát a 22-es kompromisszumról szavazunk. Lezárom a szavazást. 11-es módosító mellette, ellene, elutasítva. 12-es módosító mellette, elfogadva. 13-as, elfogadva. 14-es, elfogadva. 16-os, Hauslingul módosítója mellette, ellene ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Tehát a 16-os módosítóról, Hausling úr módosítójáról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Négyes módosító mellette elfogadva. Hatos elfogadva. 22-es mellette, tehát a 22-es mellette, ellene, ellenőrizzük. Ugyanis sokan nem szavaznak, úgy látom. Tehát a 22-esről szavazunk most, megnyitom a szavazást. 22 áról egészen pontosan. Elnézést, ezt nem pontosítottam, tehát 22 A mondja az elnök. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Következik a 20-as módosító. Mellette, ellene, elutasítva. 21-es mellette, elfogadva. 22-es mellette, ellene, elutasítva. 23-as kompromisszum mellett megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást, tehát a 23-as kompromisszumról. Lezárom a szavazást. Elfogadva következik a 28-as módosító. Mellette. Ellene ellenőrizzük. A 28-assal szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 24-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 25-ös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Következik a 42-es módosító mellette, ellene, elutasítva. 43-as mellette, elfogadva, 46-os mellette, ellene, elutasítva, 26-os kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 27-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Következik az 54-es mellette, ellene, elutasítva. Akarják ellenőrizni? Nem. Akkor 28-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Vagy szeretnék mégis ellenőrizni? Jó, hát akkor ellenőrizzük. Tehát akkor visszamegyünk az 54-es módosítóhoz, és az 54-es módosítóról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva, de kis különbséggel. 28-as kompromisszum tehát. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást a 28-as kompromisszumról, lezárom. Elfogadva. 29-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 30-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 31-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 81-es mellette, ellene, elutasítva. 84 mellette elfogadva. Nyolcvanhat, nyolcvanhat tehát elfogadva, nyolcvanhét mellette elfogadva, harminckettes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. 32-es kompromisszum. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 88-as mellette. Elfogadva. 110-es módosító mellette. Ellene. Elutasítva. 92-es módosító. Elfogadva. 33-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 99-es mellette. Elfogadva. 101 mellette. Elfogadva. 34-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadva. 106-os módosító. Két részben, első rész, mellette, ellene, elutasítva. Második rész mellette, ellene, elutasítva. 107-es módosító mellette, ellene, elutasítva, 108-as mellette, ellene, elutasítva, 109 mellette, elfogadva, 112 mellette ellene elutasítva, 115 mellette ellene elutasítva. A 114-es az már a 27-es kompromisszumban szerepel. mondja a titkárság. Akkor ez tényleg benne van a viszomban, bár nem szerepel a, szerep, nem, bár nem szerepel a szavazólistán, de tényleg benne van ebben a kompromisszumban, a 27-esben. Úgyhogy most az egész szövegről, egész módosított szövegről szavazunk. 115-ös mellette ellene elutasítva tehát akkor most már tényleg az egész szövegről, az egész módosított szövegről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. És elfogadtuk. Gratulálok, tanán úr, meg is adom ennek a szót. megérdemelte a tapsot. Dunana úr, szeretne felszólalni? Igen, csak annyit szeretnék mondani, hogy köszönöm. Köszönöm minden kollégának, köszönöm megint az asszony. Nagyon remélem, hogy majd a plenárison is hasonlóképpen fognak szavazni, és a tanács, a bizottság és a parlament közötti tárgyalásokban fontos szöveg lesz ez, és megfelelő figyelmet szentelünk ennek a kérdésnek. Nagyon köszönöm még egyszer. Áno, poszúam. Köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm az előadóknak, köszönöm minden munkatársának, még egyszer gratulálunk. Folytathatjuk az ötös napi rendi ponttal. Egy kis szünetet tartunk, egy egészen pici szünetet.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 Przechodzimy do punktu kolejnego. Witam. Akkor tehát az ötös napi rendi ponttal folytatjuk. Üdvözlöm a DG santé érkezett meghívott vendégeket. Akik arról fognak beszélni, hogy a nemzetközi állatjóléti tevékenységeknek milyen hatásaik is vannak az európai állattenyésztők versenyképességére a globalizáció korszakában. A legutóbbi koordinátori ülésen felmerült, hogy jó lenne, hogyha a bizottság bemutatná ezt a kérdést, bemutatná azt a jelentését, amely nem régiben jelent meg pont ebben a témában, vagyis <clears throat> az állatjóléti hatások az európai állattenyésztőkre a globalizáció világában, a globalizált világban. Ez egy olyan téma, amely rendkívül fontos az Európai Uniós állattenyésztők számára. Tudjuk, hogy az Európai Unió mindig is előjárt az állatjólét kérdésében, az állatjólét jelentette kihívások terén. Egyértelmű, hogy ahhoz, hogy egy ilyen modell fenntartható legyen, ahhoz nemzetközi szinten el kell terjeszteni, vagyis az Európai Uniós jó gyakorlatokat ezen a területen meg kell osztani, és máshol is alkalmazni kell. Máshol is, más országokban is. Fontos, hogy a közvélemény érdeklődjön a téma felé, és fontos nyomást gyakorolni a partnereinkre a közvéleményre, a fogyasztókra egészen pontosan. Növelni kell ezt az állatjólétet, és eh, a harmadik országokban is el kell terjeszteni a jó gyakorlatokat. A DigiSanté-nak a képviselőjének mindjárt meg is adom a szót. Hölgyeim, önöktől függ, hogy ki szeretne először felszólalni, ezt önökre bízom, át is adnám a szót. Nagyon köszönöm, elnök úr, nagyon köszönöm, képviselők, hölgyeim és uraim. Először is hadd mondjak köszönetet, amiért meghívtak, és bemutathatjuk ezt a jelentést. 2012-ben az Európai Uniós Állatjóléti Stratégiát elfogadták, Ebben 12 tevékenység szerepelt, ez a jelentés az egyik tevékenységnek az alapja. Ez a jelentés az állatjóléti nemzetközi hatásokra, nemzetközi hatásokat vizsgálta. Az Európai Uniónak az egyik a stratégiájába beletartozik az, hogy magas állatjóléti sztenderdeket támogasson, és az Európai Uniós sztenderdeket terjessze el. Ahogyan az elnök úr is mondta, az Európai Unió mindig is előjárt a stabil és tudományos alapokra felhúzott állatjóléti stratégia elterjesztésében. Azonban a nem Európai Uniós tagállamokban nincs meg a, nincs meg a megfelelő hatáskörünk, és a nemzetközi szervezetekkel is együtt kell működnünk a megfelelő tevékenységek megvalósításában. Látható a kivetítve, hogy melyek azok az eszközök, amelyeket használunk. Konferenciákat szervezünk például, illetve kapacitásépítéssel is foglalkozunk, de ezekről majd a későbbiekben fogunk beszélni. Ennek a jelentésnek az alapja az a tagállamoktól beérkezett információk, amelyeket a bizottság vizsgált az állatjóléti sztenderdek szempontjából globálisan, valamint elemezte, hogy ezekhez a tevékenységekhez melyik tagállam hogyan járul hozzá, és hogy megvalósul-e az egyenlő versenyfeltételek alapelve az Európai Unió és a nem EU-s tagállamok között multilaterális és bilaterális szinten is egyeztetünk. Multilaterális szinten az a célunk, hogy támogassuk a nemzetközi sztenderdeket a nemzetközi állatjóléttel foglalkozó szervezettel együttműködve. A bizottság a tagállamokkal együtt aktívan hozzájárul ezeknek a sztenderdeknek a fenntartásához, annak érdekében, hogy lássuk, hogy az alapelveket amennyire csak lehet mindenhol betartják. Technikai segítségnyújtást is tartalmaz ez a jelentés. A bizottság fontos, nagy hangsúlyt fektet a, az új standardek megvalósítására nem EU-s tagállamokban. Például technikai segítségnyújtás, illetve finanszírozása számos OIE tevékenységnek, amely tehát az állatjóléttel kapcsolatos. Az új sztenderdeket alapként vesszük az EU-s és a nem EU-s tagállamokkal való együttműködésben, ezért ennyire fontosak ezek. Látható, hogy kapacitás építő tevékenységeink is vannak. A célunk, hogy együtt dolgozunk a FAO-val, illetve más szervezetekkel is. A nemzetközi standardeken túl, és ez egyébként az egyik legfontosabb tevékenységünk, most már 14 ilyen standardünk van. A bizottság együtt dolgozik az OIE-vel, a nemzetközi, a regionális stratégiák kidolgozásán is, pénzügyi támogatást is nyújtunk. nyújtunk. Először, és ez fontos mérföldkő, az OIE először fogadott el globális állatjóléti stratégiát, amelyet az Európai Unió csak támogatott, és nemzetközi partnerként megjelent a folyamatban. Az Európai Bizottság az OIE egyik legfontosabb partnere, számos kapacitásépítési projekten dolgozunk együtt. Ott van például az OIE Európai Uniós állatjóléti platformja, amelynek kiegészítő szerepe van itt az, itt az európai régióban, ugyanis olyan területekre tér ki, amelyekben nincs hatásköre a bizottságnak. Szeretném azt is kiemelni, hogy a FAO-val is együtt dolgozunk, ahol is az állatjólét a fenntartható termelésnek az egyik alapeleme. Ami a bilaterális szintet illeti, céljaink közé tartozik hogy biztosítsuk, hogy az állat jólét minden egyes nemzetközi egyezményben szerepel, amelyet nem Európai Uniós tagállammal írunk alá, illetve a már aláírt egyezményeknek a betartása, legyen szó bármilyen egyezményről, ezek, ezek láthatóak kivetítve is, tehát azok az országok, amelyekkel már végrehajtási szakaszban vagyunk. Ami pedig a bilaterális szintet illeti, szeretnénk az állatjólét területén elterjeszteni az elveinket, és technikai segítségnyújtást is szeretnénk adni a nem EU-s tagállamoknak. Így támogatván azokat a jogszabályokat, amelyekre alapként tekint az újjá, e, illetve az Európai Unió is mindezt bilaterális tevékenységekkel, például eszmecserékkel a kereskedelemről. Nagyon intenzíven dolgozunk kutatási projekteken, technikai segítségnyújtási, illetve kapacitásépítési projekteken. A 2014-2015-ös projekteket láthatjuk itt. Fontos hogy az állatjólétet globális szinten terjesszük el. Egy másik fontos területe ennek a tanulmánynak az a versenyképességre gyakorolt hatás. Ahogyan már a felszólalásom elején is jeleztem, ennek a jelentésnek az alapja egy tanulmány. A versenyképességgel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy egy bizonyos számú választ tudtunk csak, csak, vá- csak gorcső alá venni, még ezeket az eredményeket fontos tehát ebben a kontextusban látnunk. Alapvetően ez a tanulmány felmérte az Európai Uniós ágazatok versenyképességét az állatjóléti sztenderdek hatásainak fényében. Mindezt négy vetületen keresztül vizsgált itt a versenyképességen belül. Először is a termelékenység, illetve az árak versenyképessége. Azt láthatjuk, hogy az EU-s és nem EU-s szereplők között különbségek vannak. Az EU-s szereplők számára az állatjólét az hátrányt jelentett itt a költségek tekintetében a nem EU-s tagállamokkal szemben. Mindazonáltal az EU-s és a nem EU-s szereplők is egyetértettek abban, hogy a megfelelésnek jó hatása van a termelékenységre. Fontos kiemelni azt is, hogy a költségek jelentette előny a nem EU-s tagállamokban. Ezeknek az alapja az, az a természeti erőforrások keresendő, és nem feltétlenül az állatjóléti sztenderdek hiányában. Arra is rámutatott ez a tanulmány, hogy a többi tényező játszik igazán kulcs szerepet. Ami a piachoz való hozzáférést illeti, a tanulmány kimutatta, hogy az állatjólét um, standardekkel és jog, sztenderdeknek és jogszabályoknak való megfelelés pozitív jó pozitív hatást jelent a, mind az EU-s, mind a nem EU-s szereplők számára. Szerintem ez egy rendkívül érdekes eredménye a tanulmánynak ami pedig a torzulást, a versenytorzulást illeti, nem találtunk erre vonatkozóan semmiféle bizonyítékot a tanulmányban, ami pedig az innovációra való képességet illeti. Nem láttuk azt, hogy az állatjólét szempontból jó termékek bármiféle innováció felé mutatnának. És akkor most a következtetésekre térnék rá, szerintem, szerintünk ezek a legfontosabb részei a tanulmánynak. Az Európai Bizottságnak először is um, kooperatív a hozzáállása a nemzetközi szintéren állatjólét szempontból. Hosszú távú befektetések lépésekre van szükség az állatjólét szempontjából, méghozzá három szakaszban. Figyelemfelkeltés, ez alapvető fontosságú kapacitásépítés, valamint finanszírozás. Önök is tudják, hogy az Európai Bizottság jelentős forrásokat különített el ezen célok elérésére. Az Európai Bizottság együtt a tagállamokkal hatalmas és döntő szerepet játszott abban, hogy az állatjólét szempontjából felhívjuk a figyelmet az aktuális kérdésekre, és itt nagy eredményeket is el is értünk. Az Európai Bizottság elkötelezett egy olyan nemzetközi kereskedelem iránt, amelynek az alapja az állatjólét is az Európai Uniós állatjóléti sztenderdeknek jó hatásuk volt, és inspirációt nyújtottak az önkéntes ipari, iparból érkező kezdeményezésekre. Az Európai Bizottság számos nem eu tagállammal folytatott párbeszédében központi témává tette az állatjólétet multilaterális szinten pedig az Európai Uniós állatjóléti modellt terjesztettük számos nem EU-s tagállamban. A szerepünk az is, hogy támogassuk és népszerűsítsük az új e tevékenységeket, és hozzájáruljunk ezeknek a standardeknek a kialakításához. Továbbá proaktívak vagyunk a nem EU-s tagállamokkal való együttműködésben is. A bizottság nagyon fontos szerepet játszott az OIE standardek megvalósításában, a nem EU-s tagállamokban, főleg a vágóhidakon, illetve a közlekedési szektorban. Ami pedig a bilaterális együttműködést illeti, már javítottuk a javítottuk a jóléti körülményeket, ez, körülményeit ezeknek a tenyésztett állatoknak a nem EU-s tagállamokban, és az import követelményeinkben is az állatjólétet központi témává tettük a vágóhidakon. Az Európai Bizottság több ezer szakemberrel egyeztetett a kutatásai, képzései és kapacitásépítési tevékenységei folytán, és olyan, olyan szakpolitikáknak is támogatta az elterjesztését, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak. Az állatjóléti standardeknek mm, korlátozott hatásuk van a versenyképesség kére az EU-s, EU-s állattenyésztőknek a világpiacon. A megfelelésnek a költségei mm, elenyészőek a globális versenyképesség szempontjából az utolsó következtetésünk pedig az, hogy az Európai Uniós állatjóléti sztenderdek világszintű népszerűsítése hozzájárul ahhoz a hosszú távú célhoz, amelyel szeretnénk növelni az állatjóléti sztenderdeket, és ez egy olyan lehetőség, amelyel az ilyen sztenderdek mentén nyert termékeknek a hozzáadott értékét támogatni tudjuk. Ez a prezentáció remélem, hogy érdekes volt önök számára. Nagyon szívesen válaszolok, válaszolunk bármilyen kérdésre, amely esetleg felmerülne, és köszönöm, tisztelt elnök úr. Dziękujemy. Proszę Państwa, ja myślę, że skupilibyśmy się głównie na pytaniach. Oczywiście nie chcę ograniczyć. Akkor most következnek a kérdések. Nem szeretnék senkit sem korlátozni. Helenz Garcias asszony következik. Köszönöm szépen, jó napot kívánok! Nem igazán értek egyet az elhangzottakkal. Úgy gondolom, hogy kicsi leegyszerűsítő az ön értékelése, elemzése. Ön nem azt mondja, amit a termelők mondanak, a tenyésztők mondanak. Ugye az állatjólét ára a versenyképességre is kihat. Nem csak az állatok sokat terhelő költségekről van szó, hanem a környezetvédelemmel, a egészségügyel is foglalkozni kell, és egyértelmű, hogy nehéz versenyezni a harmadik országokból érkező állattenyésztéssel szemben. Hogyha nagyon szigorú szabályok vonatkoznak a tenyésztésre, szállításra, levágásra, bizonyos szektorokban, például a tojótyúkok esetében nagyon szigorú előírások vonatkoznak, például a padlózatra, talajra is, miért nem gondolják ezeket jobban át? Nem homogén, nem harmonikus módon vezetik be az összes tagállamban ezeket a normákat. Fontos az lenne, hogy ugyanúgy alkalmazzák mindenütt őket, ami pedig a harmadik országok termékeit illeti, nagyon fontos, hogy ugyanilyen normáknak feleljenek meg ezek a termékek is, tehát kölcsönös legyen a dolog, ugyanakkor semmilyen eszközünk nincs arra, hogy nemzetközi szinten is kikényszerítsük ezeknek a normáknak a betartását. Tehát az lenne a fontos, hogy olyan eszközzel rendelkezünk, ami biztosítja, hogy a harmadik országok is betartsák ezeket a szabályokat. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Azt kérem, hogy másfél percet tartsuk be. Schleyer asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Csatlakozom ahhoz a megjegyzés, amit az első hozzászóló Tehát Miért? Azért, mert én támogatom az állatok jólétét, holland vagyok, 20 kilogramjaként 50 centbe kerül ez, Európában nincsen egyenlő játéktér, fél vitákat folytatunk, soha nem történik jól ez. Hogyha szállítást nézzük, nálunk nagyon komoly feltételek vannak, akkor mindig a szállítói szektor az, amelyet hibáztatnak, hibáztatják. Szerintem azokat, akik jól végzik a munkájukat, azokat meg kellene eh, jutalmazni. És hogyha megnézzük azt, hogy Európán belül mi van, akkor azt láthatjuk, hogyha magasabb feltételeket szabunk, akkor igazából az európai hústermelést árusítjuk ki. Elvégben egyetetek önnel, de a viták során nem látom azt, hogy önök támogatnák azt, amit a gazdálkodók tesznek. Túlságosan a másik oldalon állnak, és itt ebben a teremben is vannak ilyenek, az európai hústermelést igazából Európába el akarják üldözni. Aguilera asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a bizottság képviselőjének a magyarázatot. A jelentés eléggé sok mindent elmagyaráz, azért van egy-két kérdésem. a következtetésben azt mondta, hogy az állatjóléti normák csak korlátozottan hatnak ki a versenyképességre. De nézzük, vetítsük ezt le az európai termelők versenyképességére, akkor lehet, hogy más elmére jutunk. Mi a helyzet azzal, hogy mennyire veszik figyelembe ezt a témát a kereskedelmi tárgyalások során. Néhány területen vannak előlépések, másik helyen mint Az Afrikával, Dél-Afrikával, észak afrikaországokkal meghozott megállapodásokat nem vették figyelembe. A kérdésem az az, hogy belevették-e ezt a számításaikba, és milyen fajta figyelembevételi kritériumok vannak itt hiszen itt is különböző a helyzet a különböző megállapodásonként. A nemzetközi szervezetekben tett munkájukat is megemtették, az FAO-nál végzett munkájukat. De mi a helyzet az antibiotikumokkal? Erről is tárgyalnak, és sok mindent nem értünk még itt el. úr. Köszönöm szépen. Egyetértek, eh, Európának mindig eh, az élen kell járnia az állatjóléti modell kialakításában, ennek stabilnak kell lennie, de fontos lenne, hogy nemzetközi együttműködés alakuljon ki. Az angol tolmácsolással probléma van, jelzi az elnök. az állat levágást leszámítva a különböző EU-s szabályok nem vonatkoznak az importra, az importált termékekre. Az európai tenyésztők az állat jóléti eh, normák miatt jelentős hátrányba kerülnek. Az a tanulmány, amit a bizottság most bemutatott, két eh, kereskedelmi torzulás eh, veszélyét veti fel. Az eu belül, illetve a külső országokhoz képest a az élő állat szállítással van főleg probléma. A braziliai import marhahús esetében az állapítható meg az tudományos vizsgálatokkal, hogy az állatokat sokkal hosszabb ideig tartották rabságban. És a jód tartalom a brazil húsban eh, sokkal eh, magasabb. Az a Mercosurral való megállapodás nagyon fontos. Eh, mondom a professzorasszonynak, hogy nagyon fontos lenne a szabályok betartatása, és ezen a területen mit tesznek, kérdezem. Házenkám képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó azt hallani, hogy az Európai Bizottság számára fontos az állatjólét, de a tetteikből ez nem tűnik ki. Sokat beszélnek és kevés dolgot tesznek, és a jelentésből sem tűnik ez annyira ki. Természetesen Európa tett lépéseket az állatjólét irányába, gondoljunk csak néhány tilalomra, de ezek a lépések régen történtek már meg a 90-es években. A 28 tagállammal a brüsszeli ambíció az erősebb állatjólét irányába megszűnt. Azt sem értem, azt hogyan lehet, hogy azt mondják, hogy ezek az állatjóléti szabályok, amelyekkel itt Európában rendelkezünk, ezek világszinten is hozzájárulhatnak a az állatjóléthöz, hiszen a, nincsen kötelező érvényű állatjóléti záradék a szerződésekben, vagy akár az ukrajnai társulási szerződésben, és um, igazából megnyitották a piacot az Európában már megtiltott um, kettőleces tojások irányába. A, az állatszállatás során az európai külső határokon az állatok napokon át a tűző napon állnak. Mi a helyzet a nem EU országokba induló állatszállítás tekintetében? Európán kívül is tartani kell magukat a szállítóknak az állatjóléti szabályokhoz, hiszen az állatjólét nem szűnhet meg a határokon kívül megfelelő szabályokat kell végrehajtani nem csak az Európai Unióban, hanem azon kívül is. Merci. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm ezt az ismertetést, a beszámolót, és köszönöm, hogy a bizottság ilyen fontos szerepet játszik a nemzetközi szervezetben fontos a normák és a versenyképesség összefüggéseinek megbeszélése, mert láthatjuk, hogy hogyan alakulnak a dolgok a gazdaságban, és a mezőgazdasági modell miként változik. Ugye az antibiotikumok a nagy gazdaságokban továbbra is problémákat vetnek fel, akár csak az egyéb növényvédő, eh, akár csak a növényvédő szerep. egyre fontosabb kérdéseket eh, vet fel, a fogyasztó elvárása, hiszen a fogyasztó is egyre inkább érdeklődik az iránt, hogy mit tartalmaz a termék, amit ő elfogyaszt. Oui, merci, monsieur le président. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, Loaz úr. Úgy gondolom, hogy pragmatikusnak kell lennünk az állati jóléttel kapcsolatban. A többletköltség pandanya a címkézés, vagyis, hogy fel kell tüntetni a fogyasztók számára, hogy mit akar a termék minősége, és kész a fogyasztó arra, hogy többet fizessen egy környezetbarát, illetve állatbarát tenyésztési módszer esetében ezek pozitívumok egyértelműen. A kereskedelmi tárgyalásokon is ki kell ezt domborítani a Mercosurral és nem kell tovább nehezíteni a szabályozást, újabb terheket tenni a gazdák vállára. Úgy gondolom, hogy a szállításnál viszont lehetne szigorítani, a halál rituális vágásról asszonyom ön nem beszélt, pedig ez is nagyon közvetlenül kötődik az állatjóléthez. Eddig ezekkel a kérdésekkel, aspektusokkal foglalkoztunk. Ágnyú úr. Köszönöm szépen. Az érdekes ebben a jelentésben az az, hogy azt állították, hogy még akkor is, hogyha a harmadik országok megfelelnek az állatjóláti standardoknak, akkor is versenyképesebbek, mert olcsóbb a munkaerő és a takarmány. Ezt is vegyük figyelembe, hiszen az állat jólét nem is a megfelelő út. Vannak itt az Európai Unión belül is problémák a harmadik országokkal szemben. Öt e, fennálló figyelmeztetés van Európán belül is, tehát szerintem itt is lenne még mit tennünk, miért még közelnénk másokat. Mindez a gazdálkodókat rossz biztonsági érzésbe kergette, sokaknak szembe kellett nézniük a valósággal, most ugyanis igazi téli idő van márciusban, nem készültek erre fel, nem számoltak ezzel, úgy gondolták, hogy majd előnyét élvezik az enyhe időnek. Mások is beszéltek már erről, hogy a vallásos vallási módon történő levágás az állatoknak, itt is meg kell vizsgálni, hogyan történik ez, tehát először a saját házunk táján kell sepregetnünk, mielőtt még másokat kritizálnánk. Kolumbia képviselő következik. Tisztelt elnök úr, természetesen mindenki az állatjólét mellett van, de nem jelezték, hogy milyen súlyos többletköltségekkel jár majd a termelés. Már sokan elmondták előttem is, hogy az EU termelők versenyhátrányba kerültek az EU-n kívüli tenyésztőkkel szemben, így a brazilokkal, a Mercosurral szemben mennyire tud a bizottság segítséget nyújtani és hogyan tudja felvenni a küzdelmet az olyan szervezetekkel és azok finanszírozásával szemben, akik kárt okoznak az európai tenyésztőknek a dél-amerikai hústermelő szövetségekre gondolok elsősorban. Köszönöm. Hauslin kollega. Pan poseł Hausling. Ja tisztelt bizottság, pozitív képet vázoltak fel, hogy az Európai Bizottság hogyan fáradozik, de hogyha a bizottság még nem is tudja elérni azt, hogy Európán belül egyenlő standard ennek Nagyon sok tagállam van, ahol kivételi szabályok vannak um, életben, például Németországban. Szerintem Európában is közös nevezőre kellene jutni. Először is a saját európai állatjóléti szabályokat kellene betartatni Európában. Másik kérdés, milyen a, az ellenőrzés szintje Európában? Főként a szállításnál vannak különböző ellenőrzések, különböző eredményekkel, tehát szerintem az ellenőrzési mechanizmust is standardizálni kell, annak érdekében, hogy a nagyobb lyukakat be lehessen zárni. És többször elhangzott az már, hogy a külkereskedelemnél, hogyha mi éllovasok szeretnénk lenni, pedig van még teendőnk szerintem, akkor ott is el kell ezt várnunk, és főként a külkereskedelmi meglapodásoknál nem látnám azt, hogy az Európai Unió ahhoz ragaszkodna, hogy ugyanolyan fajta standardok legyenek, mint ö, Európában. Tehát vannak olyan takarmányozási formák, amelyek nem megfelelőek az európai standardoknak, tehát szerintem itt is sokkal konzekvensebben kellene fellépnünk a megállapodásoknál. Túlságosan pozitív képet festettek, még kritikusabbak vagyunk, és szeretnénk, hogyha tényleg igazi standardok lennének itt. Sokat kell még tenni. Még egy kérdés. Miért nincsen még mindig sem előírás a nyúltartással kapcsolatban, vagy a pulykatartással kapcsolatban, és itt is vannak még óriási lukak a jogszabályozásban. Köszönöm szépen. Hajszling úr, sok mindent elmondtam, én is akartam mondani. El tudom képzelni azt, hogy az európai termelők világszinten nem rendelkeznek hátrányjal, sőt még előnyel is a higiéniai, illetve az állatjóléti szabályok miatt, de az európai gazdálkodóknak hogyan magyarázzák azt el, hogy ugyanazon a piacon versenyezni kell harmadik országból származó termelőkkel, Ukrajnát már hallottuk a tojásaival, és itt nem mindig tartják be az európai standardokat. Hogyan lehet ezt elmagyarázni a gazdálkodóinknak, és milyen fajta lépéseket tesznek, például a hús, tej és tojástermékek esetében, hogy itt is megfelelőek legyenek az európai standardok, mert különben nem lesz igazi e, igazságos verseny az európai piacon. Jár képviselő következik. Elnézést, nagyon lelkes volt, mert az előttem szóló nagyon jól szólt. Két dolog. Az első, igen, a bizottságnak igaza van, hogy világszintű standardok kellenek, ez lenne az aranyhíd. Jó lenne, jó lenne, ha ez létezne. Mindenkinek ugyanolyan fajta standardjai lenne nem kéne miért küzdeni, ha világszinten ilyen standardok lennének. Azonban a világ az másfajta, különbözőek a standardok, persze lehet ez jobb vagy rosszabb, de mások a standardok, és emiatt magasabb költségek és versenytorzulás alakul ki. Lehet, hogy egyszerűen látom a dolgokat, de ami engem bosszant az első részről az az, hogyha exportálunk harmadik országokba, hogyha exportálunk, akkor az Európai Uniónak felelőssége van a végtermék feldolgozásáig. Nem lehet azt mondani, hogy hogyan szállítják a az állatokat. Meg kell felelni annak, hogy a Törökországba irányuló szávasmarha exportnál is ugyanolyan fajta standardokat tartsanak be, mint az Európai Unióban. Második dolog, és ez rendkívül módon bosszant, hogyha már az importról van szó, az előttem szóló azt elmondta, például a technikai standardoknál sokkal tovább járunk már. Ott nincsen semmilyen fajta kompromisszum a technikai standardoknál, de viszont az állat jólétnél viszont másképp járunk el, és ez nagyon bosszantja a gazdálkodókat, ugyanis itt torzul a verseny. Azon kell lennünk tehát, hogy az importált áruk esetében is ugyanolyan fajta feltételek legyenek. Hogyha ezt nem tudjuk betartani, akkor semmi értelme a standardoknak. Export és az import, tehát ez a két dolog, és még egy dolog, amit is elmondott, azt mondta, hogy nincsenek nagy hatások a költségek kapcsán. A kis hátrány viszont lehet, hogy teljes mértékben torzítja a profitot. Buda képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Kicsit szkeptikus vagyok a jelentéssel kapcsolatban, főként a klíma feltételekkel kapcsolatban, amelyek kihathatnak a sertés vagy a szárnyas tenyésztésre. Itt nagyon kontrollált klimatikus feltételek vannak. Ami fontos, a versenyképesség. Hogyha a bizottság nem érti azt, hogyha a jóléti, állatjóléti, minőségi standardokat csökkenti az import esetében, amit behoznak az EU-ba, akkor nagyon egyenlőtlen helyzetet teremtünk, ahol a mi termelőink hátrányba kerülnek és csődbe mehetnek. Persze több tényező van itt. Nézzük a Mercosur-t például. Itt más költségek vannak, mint az EU gazdálkodók esetében másfajta minőségi standardok vannak, és beengedünk olyan termékeket a világ számos részéről, amelyek nem felelnek meg a standardjainknak, és igazából így nem egyforma a játéktér, és az káros a termelőink számára. És ez nagyon is mértékben kihat az ő helyzetükre. Látnunk kell az egészében ezeket a kérdéseket, különböző aspektusokat kell figyelembe például a gyógyszerzett takarmányt, az antibiotikumokat, mit használnak az EU-n kívüli gazdálkodók. Ezt össze kell hasonlítani azzal, amit az EU gazdálkodók tesznek, mert nagyon erős felügyelet van nálunk, és elnőzés és szabályok is. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy egy elemzést adott nekünk nemzeti szempontból az állatjólét tekintetében úgy tűnik, hogy mi egy soft power vagyunk, van befolyásunk. Ez lehet, hogy igaz, de nem foglalkoztak azzal, amit tehetnénk még jobban meg, és ide tartozik a kereskedelem. Az állati jólét nem igazán kerül elő a szabadkereskedelmi megállapodásokban. Aguilera asszony is beszélt erről, nem igazán tudjuk azt, hogy a WTO szabályok milyen értelmezésével dolgozik a bizottság. Ez különbözik a megállapodásonként. Az állat jóléti kérdések nem lehetnek része egy megállapodásnak. Most ezt nem lehet, vagy nem akarják, hogy ez legyen. Az Európai Bizottság erejét mikor mobilizálják arra, hogy ezzel szembenézzenek, mert eh, így lehetne csak előre haladni. Nem fogunk úgy előre haladni, hogy csak megállapodásokat kötünk. Szeretném, hogyha a bizottság sokkal merészebb lépést tenne, szeretném tudni azt, hogy mi a kapcsolat a jólét, illetve a kereskedelmi mm, osztály között a bizottságban, és én értem azt, nagyon fontos, hogy az állatjóléti költségek nem magasabbak, mint a erő, illetve a takarmány költsége. Tehát nem olyan nagy költség van az állatjóléti kérdéseknek. És hogyha a mi gazdálkodóknak meg kell felelni ezenek a szabályoknak, akkor az importált termékek esetében miért nem kell megfelelni az ottani gazdálkodóknak ezen feltételeknek? Köszönöm szépen, elnök úr. Hasonlóképpen gondolkodok, mint az előttem szóló. A tanulmány kissé pozitív, Engem az érdekelt volna, hogy hány állam vett részt ebben a felmérésben, és a Törökországot miért nem vették ebbe bele, vagy más EU tagállamokat, hiszen Európában sem egyformák a szabályok, nem is beszélve Európán kívüli területekről. Voltak kezdeményezések itt a szállatások során is, miért nem? hallunk semmit sem a bizottságtól arról, hogy hány állatot szállítanak élve az EU-n kívülre harmadik országba. Úgy gondolom, hogy ellenőrizni kell, mert sem értelme annak, hogy papíron léteznek ezek a szabályok, aztán senki nem ellenőrzi ezeket. A bolgár soros elnökséggel is beszéltünk erről, ők sem tudtak semmilyen fajta választ adni, erre az EU ellenőrzésre utaltak, azt mondták, hogy a tagállamnak kell ellenőrizniük. Szerintem jobb lenne, hogyha egyáltalán nem lenne élő állatszállítás, főként nem Európán kívülre, hanem helyszínen már leölnék őket megfelelő módon. Minden gazdálkodónak ez lenne az érdeke, és ennek irányába kellene munkálkodnunk. Mi mindig is az EU szabályokról beszélünk, és ezeket a szabályokat betartatjuk a gazdálkodókkal, ez jó, mert így meg lehet védeni az állatokat és az embereket is. A kérdésem az az, hogy ezeket a normákat alkalmazzuk a hamerik országok esetében is az exportőrökre, akkor, amikor ők Európába hoznak be állati terméket. Kötelező szabályokra van szükség, van-e megállapodás az EU és a harmadik országok között? Ezen kívül az Európai Bizottságnak van-e bármilyen fajta eszköze arra, hogy biztosítsa, hogy a harmadik szereplők valóban megfelelnek-e az állatjóléti szabályoknak, azoknak, amelyekkel mi itt rendelkezünk az EU-ban. Ezen kívül pontos mérésre van szükség a termelés során. Fiziológiai, biológiai indikátorok kellenek. Van-e módja annak, hogy tudjuk azt, hogy ez hogyan kötődik ahhoz, ahogy például a gazdálkodásokat üzemeltetik? Itt más faktorok is a képbe jöhetnek, például a munkavállalók biztonsága vagy környezetvédelmi kérdések Persze beszéltek a költségek különbségeiről. Néha természetes az, hogy nincs százszázalékos megfelelés a normákkal, mert vannak helyi sajátosságok. De ami fontos, nem, nem is ez a fontos, hogy mit történik helyi szinten, hanem látni kell azt, hogy az Európai Bizottság mit tesz az Európai Unión kívül. Megénesz asszony. Köszönöm szépen, elnök uh, úr. Sokan feltettek már olyan kérdéseket, amit én is akartam. Szeretnék én is egy megjegyzést tenni. Szerintem sokan követik ezt az ülésünket, és a gazdálkodók gyakran azt mondják, hogy az Európai Uniót jobban érdekli az állati jólét, mint az emberek helyzete. Pontosan most, amikor szörnyű áradások voltak Európában, amikor óriási hó akadályok voltak, nagy volt a szél és az eső, és emiatt nagyon rossz a helyzete a gazdálkodóknak. El kellene ismernünk azt, hogy az emberi jólét is ugyanennyire fontos a gazdálkodásokban. Nagyon sok gazdálkodó óriási nyomás alatt áll, hogy, hogy teheneket tartson, és gondolnunk kell arra is, hogy milyen fajta fizikai, mentális hatással jár ez. Amikor beszélünk arról, hogy még több standardot írunk elő, akkor elfelejtjük azt, hogy ez hogyan hat ki az egyénre, illetve a gazdálkodó családokra ez. Én szeretném elmondani azt, hogy az állati jólét mindenki eh, felelőssége ez, de viszont a gazdálkodóknak kell ezt eh, eh, megvalósítaniuk, és ők óriás nyomás alatt vannak, és szerintem mindenképpen ezt figyelembe kell vennünk. most, hogyha senki más nem jelentkezik, akkor megkérjük a bizottság képviselőjét arra, hogy válaszoljon a felmerült kérdésekre és problémákra. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a kérdéseket is. Megpróbáljuk válaszolni. Többen önök, önök közül utaltak az Európai Uniós szabályozás alkalmazására. Ez nem tartozik közvetlenül az én jelentésem körébe, de szeretném önöket biztosítani, hogy az Európai Bizottságnak egyik prioritása a jelenlegi EU szabályozás betartatása. És az egyik téma, amivel legtöbbet foglalkozunk, az élőállatok szállítása. Többen is említették önök közül ezt a szempontot. A Szantető igazgatóságon belül egy több misszióból és vizsgálatból álló folyamat indult be például Törökországban jártak szakértők, és vizsgálják az élőállat szállítás körülményeit, a nemzeti kontakt személyekkel egyeztetünk, az Európai Unióban létrejött egy platform is, amely ezt az egyeztetést szolgálja. Nagyon komolyan vesszük ezt, teljes mértékben, tiszteletben illetve tisztában vagyunk a bíróság ítéletével, mi szerint a külső célállomásra irányuló szállításoknál is be kell tartani az EU szabályokat. Mint tudjuk, a tagállamok felelősek az EU szabályozás betartatásáért. Ennyiben szólnék tehát az EU szintű végrehajtásról. Több kérdést kaptam azzal kapcsolatban, hogy milyen módszertant használtunk a tanulmány elkészítésekor, ami alapján ez a jelentés készült a versenyképességi hatások témájában. Négy fő forrásunk van, az egyik a rendelkezésre álló szakirodalom, a második az európai szakmai szervezetekkel való egyeztetés, illetve bizonyos kiválasztott nem EU, 12 nem EU ország vállalkozása, Libanon, Chile, Brazília, Egyesült Államok, Tájföld, India, Kína, Dél-Afrika, Namíbia, Új-Zéland, Ausztrália eh, válaszoltak a kérdőjévünkre, Tájföld és Új-Zéland kivételével. Ennyit tehát a módszertanról, ami azt illeti, hogy a jelentésben az innovációs képességekről is szólhattunk volna a fogyasztók érdekében, mondják önök. Nos, nem tudtunk arra vonatkozó adatokat beszerezni, hogy az állatjólétnél mekkora a kontribúció, mert nagyon szorosan összefügg más témákkal ez, bio, gazdaságok, környezet, barát, módszerek. Nagyon nehéz minden adattal rendelkezni, ezért nem tudtunk ezzel foglalkozni. Önök közül többen utaltak a kereskedelem, az import és az export szempontjaira. Hadd emlékeztessem önöket, hogy a VTO tagjaként kötelezettségeink is vannak ezzel kapcsolatosan, és nem kényszeríthetjük normáinkat rá harmadik országokra. Tehát ezzel nem próbálkozhatunk, úgyhogy a mi hatásunk arra szorítkozik, hogy az együttműködést javíthatjuk, és ez nagyon fontos erőforrásnak bizonyult az elmúlt években. A kereskedelmi megállapodások tárgyalásakor korábban lehetetlen volt az állatjólétet szempontként akár csak felvetni, most viszont már a partnereinkkel együtt tudunk működni az állatjóléti szempontok megtárgyalásában is. az állat jólét meghonosítása érdekében a világban nagyon fontos, hogy az OIN belül nemzetközi normák jöjjenek létre, hiszen ahhoz, hogy globálisan végrehajthatóak, kikényszeríthetők legyenek, másoknak is bele kell egyezni ezekbe a szabályokba. Az Európai Bizottság a különböző külső országokkal tárgyalás alatt álló megállapodásokban erre odafigyel, a tanács mandátumában is szerepel mindig fontos szempontként az állatjólét. És számos országgal folyik ilyen párbeszéd. Ami az antimakrobiális rezisztenciát illeti, erre nem terjed ki, gondolhatják ez a jelentés, ugyanakkor egyik prioritása ez a téma az Európai Bizottságnak, az OIE-vel és más nemzetközi szervezetekkel aktívan együttműködünk ezzel kapcsolatban. A címkézésre fontos rendelkezések vonatkoznak, például a tojás esetében és nemzetközi normák is születtek az OIE keretében, például az állatok levágásával és szállításával kapcsolatosan. Remélem, hogy sikerült minden kérdésükre így módon választ adnom. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani a meghívásért, a lehetőségért, hogy a szakbizottság előtt ismertethettem ezt a jelentést. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen mindezeket az információkat, köszönöm, hogy válaszolt a képviselőtársak kérdéseire is. Nyilván tapasztalhatta, hogy számunkra nagyon fontos ez a kérdés, az állat állatjólét helyzetéről reális képünk van, vannak olyan szakbizottságok, amelyek egészen más jellegű kérdéseket tettek volna fel önnek, most nem nevezem meg őket. Mi sokkal földhöz ragadtabb megközelítéssel élünk, nyilvánvalóan az állati jólétet pártoljuk, ez egy fontos szempont a munkánkban. Nehéz azonban felbecsülni, hogy mekkora hatása lehet a szabályok be nem tartásának a versenyképességre. Sok még itt a tennivaló. Aztán azt is láthatjuk, hogy egyeseknek elfogadhatóbb a viselkedése, mint másoknak. Egyesek hajlamosak nem betartani a szabályokat a költségcsökkentés érdekében. A szabályok be nem tartása nyilvánvalóan hatással van a versenyhelyzetre. Még egyszer köszönöm önnek, illetve köszönet eh, a, az Európai Bizottságnak. Az állatok szállításáról még fogunk vitát folytatni, a koordinátori ülésen pedig foglalkozunk azzal, hogy eh, vizsgáló bizottság felállítását javasolták az állatszállítás témájában, és úgy gondolom, hogy Müller az, az észrevétele, mi szerint az állatokat a tenyésztés helyéhez közelebb kellene levágni, úgy gondolom, hogy teljesen indokolt állat jóléti szempontból és gazdasági szempontból egyaránt. Még egyszer köszönet önnek, önöknek, nagy öröm volt találkozni önökkel, és áttérünk a következő napi rendi pontra. Köszönet még egyszer, taps! Hatos napi rendi pont. Egiler asszonyhoz fordulok. A gyógyszeres takarmányok előállítása, forgalomba hozatala és felhasználása, valamint a 90 per 167 számú tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése. Beszéltünk már az antibiotikumokról, a rezisztenciáról, és gondolom, hogy mindezekre a szempontokra ön most vissza fog, vagy újra ki fog térni. Átadom a szót Agilera asszonynak, tessék! Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném a gyógyszeres takarmányokkal kapcsolatos helyzetet ismertetni. A trilógusban nagyon nagy lemaradásba, csúszásba kerültünk, nem a rendelet miatt, hanem azért, mert az állatgyógyászati eh, rendelethez nagyon szorosan kötődik a mandátum, a tanácsban nem sikerült elég gyorsan megállapodásra jutni, ezért a gyógyszeres takarmányokról csak március 6-án kezdődött meg a háromoldalú egyeztetés. Az első trilóguson úgy gondolom, hogy nagyon pozitív előrelépést tudtunk tenni, a titkárság, az asszisztensek, a különböző szakmai részlegek a tanácsban nagyon komoly előkészítő munkát végeztek, úgyhogy a március 6-ai egyeztetésen több szempontból is sikerült előrelépni. Konkrétan bizonyos specifikus cikkek vonatkozásában. Még egyszer mondom, hogy az a probléma, hogy az állatgyógyászati készítményekről készülő rendelethez nagyon szorosan kötődik ez a terület, és ugyanazokat a definíciókat kell alkalmazni, úgyhogy követni kell az állatgyógyászati rendelet készítésének menetrendjét. Tehát így lehet csak, ennek alapján lehet majd csak megállapodni ezen a területen is. Március 6-án jelentős előrehaladás történt, szerintem a kérdések 50%-ában sikerült megállapodásra jutni. Április 26-án a következő egyeztetésen bízom benne, hogy tovább haladunk majd. Ami az állatgyógyászati készítményeket illeti, Grosset asszonynal együtt dolgozunk ezen, és bízom benne, hogy sikerül további előrelépést tenni. Nem tudom, hogy 26-án megvalósul-e hogy ez egyeztetés, vagy el kell halasztani ezt a dátumot de mint említettem, az első trilóguson már jelentős haladást értünk el a tanácssal való egyeztetésben. Bizonyos területeken, elég jelentős területeken konszenzus alakult ki, és április 26-án, ha minden igaz, hogyha megvalósul az egyeztetés, akkor én mm, jelentéstevőként, illetve az árnyék jelentéstevők szempontjait is megjelenítve igyekszem majd elérni, hogy jó jogszabály alakuljon ki a gyógyszeres takarmányokról. Fontos lenne a vízben oldható gyógyszerek porításának a lehetősége, egy pontos szabályozást szeretnénk, ami minden ilyen részletre kiterjed. Van egy elég komoly probléma az antibiotikumokkal, azok használatával. Ez a humán és állategészségügyet egyaránt érinti, és a háromoldalú egyeztetésen, tehát precíz, minden szempontból kielégítő, megfelelő ellenőrzésekre is kiterjedő szabályt kell hoznunk Európában, azzal zárnám, hogy szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vettek ebben a munkában, az előadóknak, akikkel kiváló volt az együttműködés, biztos vagyok benne, hogy így lesz a jövőben is, és rendelkezésére állok mindazoknak, akik konkrétabb kérdéseket szeretnének feltenni. Köszönöm. Köszönöm szépen a az előadóasszonynak. Van-e kérdésük ebben a témában, amit Agilera asszonynak feltennének, kérnek-e valamilyen információt? Buda úr, tessék, most többet beszélhet. Azért szólok hozzá, mert árnyék előadóként részt vettem a munkában, és van egy kis gondom az Európai Bizottság hozzáállásával. Uh, egyes országokban uh, kevés az állatorvos, és uh, a hatóságok lehetővé teszik nem állatorvos végzettségűeknek is, hogy gyógyszeres takarmányokat írjanak fel Romániában is valamilyen elegyógyászati tanulmányt elvégző személyek is felírhatnak gyógyszeres takarmányokat. Jó lenne, hogyha antibiotikumokat nem írhatnának fel, és az Európai Bizottság fontos lenne, hogy a jövőben ne adja meg ezt a lehetőséget a tagállamoknak, hogyha X vagy Y államban kevés az állatorvos, akkor ne legyen lehetőség arra, hogy gyógyszeres takarmányt asszisztensek vagy technikusok is felírhassanak természetesnek tűnhet, hogyha egy tagállamban kevés az állatorvos, akkor másoknak is lehetővé teszik a gyógyszeres takarmány felírását, de ez ne vonatkozzon az antibiotikumokra. Köszönöm. Nincs bekapcsolva az elnök mikrofonja, amikor megadja most a szót. Tehát senki más nem kéri a szót, úgyhogy megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének, Trank úrnak. Tessék. Nem muszáj, persze, szót kérnie, hogy hozzászólnia. Természetesen. Köszönöm szépen. Trunknak hívnak, T-R-U-N-K. Buda úr válaszára reagálnék, és ami a gyógyszeres takarmányok felírását illeti, az Európai Bizottság azt javasolja, hogy a állatgyógyászati készítményeket nem állatorvosok is írassanak fel, de a nemzeti szabályozás alapján. Tehát az Európai Bizottságban ezt szubszidiaritási kérdésnek tekintjük, a tagállamok létrehozhatnak egy olyan rendszert, mint ahogy tette az Egyesült Királyság, ön említette, ami lehetővé teszi ezt. A jelenlegi mm, szövegváltozat a tanácsban lezajlott tárgyalás eredménye, és a VMP eh, rendelet ről ugye az önök kolléganője Grosztet asszony most folytat tárgyalásokat. Én úgy gondoltam a bizottságnak az a szándéka, hogy a tagállamoknak megadja ezt az opciót, mármint hogy ilyen rendszert képíthessenek, létrehozhassanak. Köszönöm szépen Ah magyarázatot. És most visszaadom a szót Agilére asszonynak. Igen. Szeretnék visszatérni erre az aspektusra, amit Buda úr vetett fel, aki ugye árnyékelő adója a rendeletnek. A bizottság azt javasolja, hogy kivételes esetekben mások is felírhassanak állatgyógyászati termékeket. Láthattuk, hogy az Egyesült Királyságban ez megvalósult. A háromoldalú egyeztetés alkalmával a tanácsban nagyon korlátozott megállapodás történt az Egyesült Királyságot érintő aspektusokra korlátozódik ez, hogyha erről beszélünk, akkor Románia miatt beszélünk róla, ugye ott különböző szakemberek szintén felírtak ilyen gyógyszeres takarmányokat, és a tanácsban erről volt vita, meg kell nézni, hogy kik írhatnak fel antibiotikumokat. Úgy gondolom, hogy ezt nagyon szigorúan keretek közé kell szorítani. Az Egyesült Királyságban egy törvény engedélyezi ezt. Mm, erre kaptunk mi mandátumot. Van itt egy specificitás, Románia kérdése, meg kell oldani ezt a problémát, a tanácssal nézeteltérésünk van, amit rendezni kell. Mit mond ugyanis a tanács? A tanács úgy ítéli meg, hogy ez egy ugyanolyan kivétel, mint az Egyesült Királyság kivételes helyzete, és idővel ez kivezetésre kerül majd. De azért mi nem értünk teljesen egyet velük. A parlament szeretné, hogyha ez nagyon világosan ki lenne jelölve, korlátok közé lenne szorítva az Egyesült Királyságbeli szakértők olyan termékeket írnak fel, amelyek ugye nem antibiotikumok, és amelyeket engedélyez a brit szabályozás. También. És akkor ott van még Románia kérdése is, amely eh, mondjuk ugye evakuálja ezeket a termékeket ugyanis a román kormány nem fogja ezt támogatni a tanácsban. Meg kell majd nézni, hogy ebből a helyzetből, ebből a problémából merre is vezet a kiút. Meg kell nézni a parlament mandátumának megfelelően, ugyanis az Egyesült Királyság esete példaértékű lesz, amikor majd harmadik országokkal bármilyen egyezményt alá fogunk írni. Románia pedig, amely e, európai állam, meg kell nézni, hogy milyen megoldást is tudunk nyújtani. Köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm, a, ezt a napirendi pontot ezennel be is fejeztük. Egy kicsit e, gyorsan haladtunk, 11 óra 15-kor jobb lenne, hogyha a koordinátorok ülését el tudnánk kezdeni. Tehát 11 óra 15-kor. Addig egy kis szünetet tartunk. És kérem, hogy a tanácsadók vegyék fel a kapcsolatot a koordinátorokkal, hogy már 11 óra 15-kor el tudjuk kezdeni a koordinátorok ülését. Köszönöm az előadónak, köszönöm a kollégáknak. 11 óra 15-kor kezdjük tehát a koordinátorok ülését, a délutáni ülésünket pedig nem háromkor, hanem 14 óra 30-kor fogjuk folytatni.